köszönöm szépen elnök úr! Tisztelt képviselőtársak, zárjuk a téma vitáját, a szavazásra holnap 1130 kor kerül sor. Következő napirendi pontunk szóbeli kérdés, a tanácsnak intézett kérdés, közös uniós letelepedési program létrehozásáról. Mielőtt Győri asszonynak adom meg a szót, a kérdés szerzőjéhez fordulok, hárman vannak, hogy kérjék, hogy vegyék maguk szót. Tavares úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. A menekültek valószínűleg a világ legsérülékenyebb csoportja hiszen nem térhetnek vissza származási országukba, és a tranzitországban sem maradhatnak. 200 ezer menekült létezik évente az ENSZ menekültügyi biztossága szerint. Az USA-ban és más országokban terem, telepítik le őket, Európában csupán 4500-at évente a menekültek drámája világosá teszi, hogy mennyire sürgető ez a kérdés, és a bizottság már válaszolt a svéd elnökségnek 6000 emberről beszélt, 6000 szeméről, mások pedig azt mondták, hogy a menekültek képviselik az EU lét jogosultsági okát. És euh, 96-ban Magyarország már nemzetközi szinten is erőfeszítéseket tett arra, hogy menekülteket telepítsen le, tehát a tanácsnak ezért tesszük fel ma ezt a kérdést, hogy mennyire élveznek prioritást a menekültek a tanács számára. Jó lenne, hogyha végre a tanács aláírna egy dokumentumot ez ügyben. Egy évvel ezelőtt elfogadtunk két dokumentumot a menekültekkel kapcsolatban. Többséggel történt ez és a különböző politikai frakciók csatlakoztak ez a kezdeményezéshez, és még egy év elteltével mindig a tanácsra kell várnunk. Az együttdöntési folyamat együtt nem döntési folyamattá változott, és nevetséges lenne ez, hogyha nem lenne mindez a menekültek számára tragikus jelentőségű. Tudjuk, hogy a humanitárius válság mindig felléphet. Láthatjuk most ezt Észak-Afrikában, a közvetlen közelünkben, és nincsenek ilyen ö, vészhelyzeti intézkedéseink. Mindez azért van, mert a tanács még nem zárta le ezt a folyamatot. az alkalmazás első napjától kezdve világos prioritási kritériumaink lesznek, lesz egy alapunk, lesznek vészhelyzeti intézkedéseink, mindaz, ami megtalálta egyébként abban a jelentésben, amit elfogadtunk. A tanácshoz fordulok tehát, önök, társjogalkotók, tehát nem a mi feladatunk, hogy a tanácsot kioktassuk azt illetően, hogy hogyan kell jogot alkotnia, de az, hogy a fiókban hagyják ezt, a, ezt az ügyet, ez nem járulhat hozzá az EU hitelességéhez. Csak két perce van, mondja az elnök. Következő hozzászólónk hírs asszony, neki is két perce van csak. Köszönöm, elnök úr. Az új program olyan téma, amely nagyon nagy nyomás alatt dolgoztunk ki, nagyon sok energiát fektet bele minden frakció ebbe a munkába. Egységesek voltunk abban, hogy üzenetet kell megfogalmaznunk, és ezért magasra rangsoroltuk ezt, nagyon nagy fontosságú téma, emberekről van szó tudnilik. Ennek ellenére éppen a mostani észak-afrikai fellemények fényében még inkább rá, a felelősségünk, hogy gyorsan következ, eredményei legyenek mindennek. Egy évet már elvesztegettünk. Ki kell használnunk az időt, évek óta vitázzunk, ugyanakkor szükség van a társadalom támogatására a tagállamokban, a, lakosság, a, a, a közösségek támogatására, és az új tagállamokban is meg kell alapozni ezt a közvitát. Ez a társadalmi konszenzus ö, kell, hogy kialakuljon, és ez szárba is szökött, nem szabad most megtörni ezt, azért, mert a tanács meg más szereplők nem képesek tovább lépni. Túl fontos ez a téma, és túl fontos a közvita is, amely már elindult, és éppen mint liberálisok mi prioritásként fogalmaztuk ezt meg. A frakciók egységesek voltak, üzenetet küldtünk, várjuk, hogy a tanács részéről is meghallgattassék ez, és egy valamiféle és a napirenden előrébb, magasabb szintre tűzzék ezt. Azok a tagállamok pedig, amelyek nem voltak aktívak ezen a téren, ezeket is ösztönözni, motiválni kell. A párbeszédek után azt a visszajelzést kaptuk, hogy a tagállamok is készségükről adtak jelet. A liberálisoknak is nagyon fontos, de minden frakció nevében mondhatom, amelyek részt vettek ebben a jó együttműködésben, hogy prioritásként kezeljük ezt a témát, és a széles társadalmi

Köszönjük Győri asszonynak. Most pedig következnek a frakciók képviselői, és Diaz de Mera Garcia a néppárt nevében kap szót. Creo que nadie se sorprenderá al oírme decir de nuevo. Köszönöm szépen. Azt hiszem senki nem lepődik meg, hogyha azt mondom, hogy a szolidaritás a menekültekkel és előzöttekkel a közösségi politikák egyik alapvető elemét kell, hogy képezze. De itt nem csupán a szolidaritás mutatásáról van szó azokkal szemben, akik nehézségekkel küzdő társadalmakból érkeznek, hanem tagállamokkal szemben is szolidaritást kell mutatni, akik földrajzi helyzetük, nyelvük vagy egyéb okok miatt különleges nyomásnak vannak kivéve, kitéve. Ami azokat az országokat illeti, ahova nem irányul jelentős migrációs áramlás, nos, ilyennek is vannak, de vannak olyanok is, ahol viszont nagyon erős a migrációs nyomás. A parlament a bizottság közleményére, amely a letelepítéssel foglalkozik, valamint a 2010-es májusi dokumentumában megfogalmazta, az, ez álláspontját, és azt várjuk, hogy a tanács befejezze az együttdöntési folyamatot. A különböző kísérleti projektek, amelyek a tagállamokban, tagállamokban ö, zajlottak, megmutatják, hogy milyen, el, milyen irányban kell haladnunk. Egyes tagállamok nagy nyomásnak vannak kitéve, különösen azóta, mióta Tunéziában és Egyiptomban megkezdődtek a tüntetések, majd pedig Líbiában a háború. Lampedusán 5000-en élnek, és ott körülbelül 6 oda körülbelül 6000 menekült érkezett, mióta megkezdődtek ezek a konfliktusok. A rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek, csak arra elegek, elegendőek, hogy az akkori helyzetet megoldják, de Máltán is hasonló problémák lépnek fel, az EU-nak éppen azért segítenie kell ezeknek az országoknak. A tanácsnak el kell kerülnie azokat az akadályokat, amelyek a letelepítési programok végrehajtását akadályozzák. A bevándorlók letelepítés az egész Európai Unióra vonatkozik, nem csupán egy részére. A múlt héten egy kérelemmel éltem, és azt megismétlem. A, az, Líbiában nem elegendő, hogy tíz kollégánk látogatott el Egyiptomba, nekünk kell lehetőséget adni arra, hogy a helyszínen megítéljük a humanitárius helyzetet. Köszönöm. Morász úr következik egy percre a szocialisták és demokraták nevében. Elnök úr, miniszterasszony, szerintem nagyon világosan hallható az az üzenet, pártok feletti ez, arra kérjük a tanácsot, hogy tegyen meg mindent, ami tőle telik annak érdekében, hogy ez a letelepítési rendszer a valóság legyen. Ez nem ugyanaz, mint a terhek megosztása de mi szeretnénk a közös menekültügyi rendszert is megvalósítani. Mi most azt várjuk, hogy az akadályokat távolítsák el a fellépés előtt, mert egyelőre nincs hitele ennek a rendszernek, ennek a letelepítési rendszernek. Évente négyezer menekültet letelepíteni az Európai Unióban. Hát ez hiteltelen, ha megnézzük, hogy az Egyesült Államok, Kanada és mások hány menekültet fogadnak be. Hát legalább ezzel összehasonlítható számadatot kellene nekünk is látni az észak-afrikai országokban történt eseményekből levonhatjuk a tanulságot. Látjuk, hogy képtelenek a déli országok megküzdeni ezzel a teherrel. Tehát a tanács szüntesse meg az akadályokat, legyen egy hiteles rendszer, amely működőképes, és azt hiszem, ezt minden politikai párt képviselője elmondhatja itt ma. Köszönöm, Moraes úr következőben Grisbeck asszony kap szót. Elnök úr, miniszter asszony, ez a szem a több mint 10 milliós menekült szem a világban. A nők, a veszélyeztetett kísérlet nélküli kísérlet nélkül gyermekek, mindez súlyos válságot jelent, erre válaszokat kell adnunk, hogy megmutassuk, hogy az emberi jogokhoz ragaszkodunk. A parlament egy éve megállapodott, és csatlakozom kollégáimhoz, nagyon erős a konszenzus a parlamenten belül ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Egy kérdés, nem hiszem, hogy a tanács részéről cinizmus akadályozza ezen eljárás előrevittelét, mivel hogy az első olvasatban nem kell megállapodni a ö, folyamat lezárásáról, remélem, hogy nem, akad, nem ez akadályozza az együttdöntés eljárás lezárását, tehát ne várjuk meg 2012-t, azt kérem, hogy ö, ugye a tagállamok skizofrének, amikor ö, közös álláspontot kell kialakítani, éppen ennek érdeké, éppen ezért egy megfelelő jogi keretet kell kialakítani, hogy a mai világunkban uralkodó veszélyhelyzetet el tudjuk hárítani. Köszönöm, Griszbek asszony. Következőben Kirk úr kap másfél percben szót. Elnök úr, mint Ford, volt brit bevándorlási miniszter beszélek, nincs kétség afelé, hogy az igazi menekültesek támogatása nagyon fontos kell legyen, hogy prioritások kell legyenek a parlamentek is, remélem a tanácsnak még inkább. Nagy-Britannia, mint más tagállamok a letelepítésben, a nemzeti programokban, a múltban is szerepet vállalt, rendkívül fontos, hogy koordinált, kommunikált megközelítéssel éljünk, és így tudjuk megoldani azon problém, azok problémáit, akik a legnagyobb szükséget szenvedek. Ugyanakkor ezek a programok nem áshatják el a tagállamok jogát saját szakpolitikák kialakításában. A tanács részéről több elhatározásokra van szükség, több aktivitásra. Szeretnék garanciát kapni, hogy tájékoztatják a parlamentet arról, hogyan halad ez az ügy a tanácsnál. És ha az észak-afrikai események felgyorsulnak, akkor mi történik? A jövőbeli kötelező menekült ügyi kvóták meghatározása is felmerülhet, de a tanácsot arra kérem, kérem, hogy kezdjék el a munkát. Köszönöm, Kirkhope kolléga. Két és fél percben Keller kolléganő következik. Köszönöm szépen. A letelepítés nagyon fontos eszköz a menekültek segítésében, ahogy ezt már mások is említették. Más országok, mint az Amerikai Egyesült Államok több ezer menekültet fogadnak be és telepítenek le a területükön. A letelepítéssel olyanokat segítünk, akik nem tudtak eljutni az EU-ba, nem tudtak itt menedékérelmet benyújtani. Tehát minden állam és kormányfő, aki azt mondja, hogy a bevándorlást a kiindulási ponton kell kezelni, azt hiszem azt kell lássa, hogy ez a tökéletes eszköz. De még az EU tagállamoknál szegényebb országok is vállalják azt, hogy befogadjanak menekülteket, mint például Pakisztán vagy Szíria. Azonban ezekben az országokban korlátosak a befogadó kapacitások, és nagyon sok menekült elfogadhatatlan körülmények között él. Ezért segíteni kell az iraki menekültek befogadása az Európai Unióban működött. Azonban sok menekült, akit befogadtunk, azonban nagyon kicsi volt a menekülteknek a száma, akiket befogadtunk. Tisztességes lehetőséget kell mindenkinek biztosítani az életre a tanács ne akadályozza meg az Európai Parlamentet, az Európai Parlament jogokat kapott, és ezeket a jogokat gyakorolni akarjuk. Nem fogadom el azt, hogy önök azt mondják, hogy mi késletetjük a folyamatot. Ez nem igaz. Mi a saját parlamenti jogköreinkkel élünk, és önök a tanács késlelteti ezt a folyamatot úgy, hogy nem adja meg nekünk azokat a jogokat, amelyek egyébként nem csak a jogaink, hanem kötelezettségeink is, mint választott képviselői az európai állampolgároknak. Tehát én szeretném a tanástól hallani, hogy mik a konkrét konkrét javaslataik az időbeosztásra, hogyan fognak a nehézségeken felülemelkedni, és elkötelezik-e magukat ar, amellett, hogy ezt a lehető leghamarabb a napirendre tűzzék, ugyanis fogy az idő napról napra. Most még valamit el kell mondanom. Ha megnézzük azokat az eszközöket, amelyek mondjuk nagyon értékesek lehetnének egy ilyen helyzetben, a letelepítés is hasznos lehetne Észak-Afrikában, ugye hosszú távon, de vannak még más eszközök, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és mégse használják ezeket. Például az ideiglenes védelemről szóló irányelv, vagy pedig a menekültek befogadása a tagállamok között, de ezeket az eszközöket nem használják, és nekem úgy tűnik, hogy a tagállamok nem hajlandóak az emberi jogokat megvédeni, és túlságosan szerények a nemzetközi védelem esetében. Úgyhogy engem nagyon érdekelne, hogy önök hogyan tervezik a közös menekültügyi rendszert felállítani 2012-re, ez túlságosan későnek tűnik. Köszönöm. Keller kolléganő Borgézió úr nem jelent meg, ezért Szegedi úr kapja meg két percre a szót.

független képviselők nevében szólalt fel, most pedig Coelho képviselő kap két percben szólt a néppárt soraiból. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Nagy örömmel hallgattam a miniszter asszonyt, amikor kiemelte, hogy mennyire fontos a menekültek problémája, illetve a menekültügyi rendszer. Az ENSZ adatai világosak, több millió menekültről van szó, 200 ezer azon személyek száma, akiknek minden évben szükségük van a letelepítési programra. Tehát egy humanitárius vészhelyzet alakult ki a világban. Nem csupán Afganisztán, Szomeri és Kongó tartoznak ide, hanem Líbia, Egyiptom és sok más ország de a humanitárius vészhelyzeten túl, ahogyan Papa Nikolaou képviselő is emlékeztetett rá, vannak erőforrásaink, van költségvetésünk, amelyeket, amit nem használunk ki, mivel ezeket a programokat még nem hagyták jóvá. Mi is történik tehát, miniszterasszony? Ön azt mondta, hogy nem bénítja majd meg a folyamatot jogi okoknál fogva. De Tény az, hogy ezt a folyamatot pontosan jogi okoknál fogva bénították meg. Az együttdöntés területére tartozik ez a téma, és a tanács nem hagyta el a parlament álláspontját, nem, hagy, nem hallottuk a tanács javaslatát erre a modellre vonatkozóan. A tanács csupán arra szorítkozott, hogy jogi kérdésekről ejtsen szót. Nem lehetséges amit Tavares kolléga mondott. Tehát, hogy azt szeretnénk hallani, melyek a prioritások, fontos-e tehát ez a letelepítési program a tanács szemére, vagy sem ez a kérdés. Nos, holnap, holnap után sor kerül a tanács következő ülésére, mert ismerjük a végkövetkeztetési javaslatokat a tanács részéről, ami a bevándorlási áramlatokat illeti, ezt a kérdést a júliusi tanácsra halasztották. Az ajánlás, amivel most szeretnénk élni, a következő. A parlament azt kéri, hogy ezzel a témával most foglalkozzanak. Köszönöm. Köszönöm, Guillaume képviselő kap két percben szót. Igen, miniszter asszony, a líbiai humanitárius válság kontextusában alapvető jelentés, jelentőségű, hogy meglegyenek a források a letelepítésre. Amikor is április 1 -e óta egy vészhelyzeti letelepítési program indult ki, egyetlen tagám sem vett még ebben részt. Ö, Olaszországban ö, 58 eritreaiait telepítettek le, 4000 ember van most nagyon nehéz helyzetben, és várjuk a válaszukat. Az Európai Unió tehát nem ö, lehet tétlen, szolidaritásra van szükség ezekkel az országokkal és népességükkel szemben. Tunézia és Egyiptom megnyitotta az orsz- a határait a Libiából menekülők előtt, Európának támogatnia kell ezt, és hozzá kell járulni a menekültek védelméhez. De Európa szemre ez egy nagyon nagy kihívás a lettelepítés tárgyában. Három ilyen dolgot emelek ki. Bőkezőbb letelepítési programra van szükség, mint az utolsó ilyen program. 2009-ben tudjuk, hogy csak elenyésző százalékban telepítettek le az Európai Unióban menekülteket, valamennyi európai politikának hitelességre kell alapoznia. Tudjuk azt, hogy a menekültek nagyon sérülékenyek, és foglalkoznunk kell az integráció kérdésével is. A létező menekültügyi rendszereket a tagállamokban ki kell egészíteni, 2010-ben a parlament már kiemelte ezt álláspontjában, hogy különböző szakértelmi tapasztalatok alakultak ki, és ezeket megfelelően koordinálni kell. Köszönöm szépen Guillaume képviselőnek. Egy percben Rózbach asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Világszerte a migrációs hullámok mozognak, részben háborús okoknál fogva, részben természeti katasztrófák miatt, menedéket keresnek ezek az emberek. A menekültek jelentős része hazatér aztán hazájába, ám egy, egy részük a világ más országában kell, hogy letelepedjen. A körülmények napról napra változnak, az észak-afrikai háborús fejlemények miatt az Európai Unió déli határa nagy nyomás alá helyeződött. A tagállamok lehetőségei különböznek. Ezért szeretném feltenni a következő kérdést. Vajon a tanács ki tudja mondani, hogy a tagállamok ö, milyen arányban részesülnek a programból, ezen, amelyeket leginkább nyomás alá helyez ez a menekült hullám. Az Európai Uniós menekült politikát eleve problematikusnak tartom. Azt kérdem a tanástól, válaszoljon erre a kérdésre, vajon ellene volna, vagy támogatna egy teljesen közösségi programot? Köszönöm, Romero López következik két percben. Gracias, presidente. Señoría, el problema aquí es un problema claro de opinión. Tisztelt kollégák, ez a probléma a közvéleményhez kapcsolódik. Hogyan lehet meggyőzni a tagállamokat, hogy jó lenne egy közös letelepítési program? természetes, hogy minden tagállam meg akarja őrizni nemzeti szuverenitását ebben a kérdésben. Ez nem akadályozza meg az EU-t, hogy prioritásokat rögzítsen ezen a területen. Éppen ezért nagyon fontos hogy megszűnjön ez a padhelyzet, hiszen nagyon sok lehetséges megoldása van ennek a helyzetnek. A tanácsnak szem előtt kell tartani, hogyha a tagállamok kaphatnak finanszírozásokat ebből az alapból semmiféle feltétel nélkül, akkor soha nem lesz közös letelepítési program. A közös menekültügyi politika nem halasztgatható tovább. Sürgős az, hogy közös álláspontot fogadjunk el, hogy kezelni tudjuk a jelenlegi események következményeit. Itt nem csupán az értékekről van szó, hanem a szolidaritásról és a koordinációról is, hiszen ezek hiánya költségesebb a tagállamok számára. Köszönöm szépen Romiro López szavait. Most egy percben Flasikova Benyova asszony a szó. Vielen Dank, Herr Präsident. Vážená pani takmer pred rokom som v tomto Köszönöm. Elnök úr, miniszter asszony, azt hiszem egy évvel ezelőtt mondtam el itt, ebben a teremben azt, hogy az Európai Unió tagállamainak kb. fele rendelkezik letelepítési programmal, és ezeket a programokat nem jól koordinálják. Sajnos a koordináció alacsony szintje miatt a letelepítés költségei aránytalanul magasak. Ha megvan a megfelelő politikai akarat és készen állunk arra, hogy egy jó, jól koordinált, szolidaritáson nyugvó letelepítési programot hozzunk létre, akkor ahhoz kell egy letelepítési alap is. És ezt a, lehetne aztán felhasználni a nemzeti letelepítési programok finanszírozása ott, ahol ezek még nem léteznek, valamint központi letelepítési tevékenységek finanszírozására is. Azt hiszem mindenki ismeri a helyzetet, tudják, hogy politikai konszenzusra jutott a tanács és a parlament, és ezért szeretném csatlakozni a kollégáimhoz, és megkérni a tanácsot, hogy véglegesítse a folyamatot, és legyen ez egy prioritás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Flasik Benyova. Asszony, most a spontán felszólások következnek. Először Figueiredo asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, komoly agályokat fogalmazhattunk meg a menekültügyi rendszerrel kapcsolatban. Világszerte háború, konfliktusok, éhezés, kizsákmányolás, szegénység sarkaja a nőket, gyermekeket a menekülésre, akik sokszor emberkereskedők kezébe kerülnek. A szolidaritás fényében konkrét intézkedéseket kell tennünk a menekültek támogatására, azon országok támogatására is, amelyek leginkább vannak téve földrajzi elhelyezkedésük miatt a menekült hullámnak. Észak-Afrikában, közel-keleten háborús helyzet alakult ki, egyre romlik a helyzet, eleve rossz volt már, úgyhogy hatékony intézkedésekre van szükség, annak érdekében, hogy menekülteket újra tudjunk telepíteni, a megfelelő emberi méltóság figyelembevételével. Az nem megy, hogy halogatjuk a döntéseket, miközben ezrek

kis elit csoport azon a véleményen van, hogy még túl kevés a menekült Európában, és az európai menekültügyi alap arra szolgál, hogy mindenki szemre, aki az EU-ba menekül, azt befogadjuk, mert itt magasabb az életszínvonal. Százezer menekült Észak-Afrikából Európába tart, és a Lampedusa szigete szinte felrobban már ettől az áradattól. A menekülteket inkább a saját országukban, a szoke, megszokott kultúrás környezetben kell segíteni. Egyiptomban és Tunéziá, Tunéziában ez a helyzet, és így az integrációs problémákat el lehet kerülni Európában. A demográfiai áttörés után biztonságos menekült országokat

nem, módszertani természetű a felvetésem. A tanács azt mondotta, hogy mindennel egyetért, a kivéve a 290-es cikket, tehát az árnyékelődokkal és jelentősebbekkel tárgyalva két megjegyzésem volna, módszertani megjegyzésem. A mikrofont kikapcsolta a hozzászóló. Tavares úr olyan késő van most, hogy nem adhatom meg a szót, nem fogadom el egyetlen megjegyzését sem, csak az eljárásunknak megfelelő esetekben adhatom meg a szót, ez meg nem az.